Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, a következő napirendi pontunk szóbeli kérdés az Európai Bizottsághoz, mégpedig a makrogazdasági egyensúly hiány felügyeletét célzó eredménytábláról, megkezdjük a vitát. Bausz asszony fogja felvezetni a szóbeli választ igénylő kérdést. Öné a szó, tessék. Thank you. Köszönöm szépen. Egy kicsit nehéz eh, ez, de mégis megpróbálom. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottságnak azért, hogy véleményt nyilváníthatunk az eredménytábla tervezetről, a rendelet specifikálja azt, hogy a bizottság a kompetens parlamenti bizottságtól kell, hogy jóváhagyást kérjen, mielőtt elfogadná az eredménytáblát. Ez a szóbeli kérdés, illetve az ehhez tartozó állásrolás pontosan ennek a konzultációnak az egyik része. Ahogy önök is tudják, az Európai Parlament nagyon is részt, vesz, részt vett ebben a munkában, számos vita volt erről a tanácsban és a parlamentben is, azért, hogy döntési eljárással sikerüljön elérni a végső megoldást, a hatos csomagot illetőleg is. Nagyon fontos téma ez tehát. Az eredménytábla nagyon fontos arra, hogy a lehetséges különbözőségeket figyelemmel lehessen követni. Az Európai Parlament nagyon fontos szerepet szán az indikátoroknak, megszabjuk az alsó-felső határokat, ahol ez fontos, és a lehető legjobb összehasonlítási alapot kínáljuk. Azonban a legtöbb indikátorok esetében ez nem lehetséges. Természetesen nem mindig megfelelő az, hogy legyenek alsó-felső határok, viszont a munkadokumentum nem igazán magyarázza el azt, hogy a legtöbb esetben miért nem lehet ez, és jó lenne, ha ezzel kapcsolatban magyarázatot kaphatnánk. A folyószámla többletek kérdése ugyancsak fontos a bizottság javaslatában, és azt mondja, hogy a makrogazdasági egyensúly hiány miért fontos megközelítésekre van szükség, és korrektív kiigazításokra van szükség. Természetesen az Európai Unió nem egy zárt gazdaság, és ezért nagyon fontos az, hogy ne is maradjon az, viszont figyelembe véve egymást, szükségünk van arra, hogy jobb egyensúlyt teremtsünk a között, hogy az e- versenyképességet elő lehessen mozdítani. Az is fontos, hogy az Európai Bizottság munkadokumentuma utal az elérhető gazdasági irodalomra, viszont nem az referenciákat. Úgy gondoljuk, hogy a referenciák sokkal jobban elmagyarázhatnák a módszertant. A továbbgyűrűzési hatás is nagyon fontos a költségvetési koordináció szempontjából is. Tehát ezért kíváncsiak vagyunk arra, hogy az elgyűrűzési hatás hogyan fog majd szembenézni a bizottság az eredménytáblák kapcsán. Az eredménytábla jelenleg is munkálatok alatt van, és 2012-től fogva újfajta küszöböket fognak meghagy, megszabni a pénzügyi indikátorok számára. Mindenképpen van egyfajta kapcsolat az európai rendszer kockázati indikátorokkal. Én azt javaslom, hogy legyen egy olyan terület, amit megvizsgáljunk a makrogazdasági eredménytáblák kapcsán. Meg kell vizsgálni azokat az elemeket is, amik fontosak a gazdasági értelmezés szempontjából, a cikkben, ezeket nem teljesen vették figyelembe, szeretnénk, hogy ezeket figyelembe vennék az eleménytáblák gazdasági értelmezése szempontjából, hiszen ezek kötődnek a munkahelyteremtés, a produktivitás, illetve az energia kérdéseihez is általánosságban. Az Európai Bizottság hogyan kívánja végrehajtani ezt a, az eredménytáblát, és hogyan kívánja korrigálni a makrogazdasági egyensúlytalanságot. Hogyan kívánják végrehajtani a tagállamok esetében a, az éves riasztási mechanizmus hogyan kívánja a bizottság lehetővé tenni azt, hogy a lehető legjobban figyelembe vegyék az eredménytáblát a gazdaság értelmezés szempontjából. Ezen kívül, ahogy mondtam, szükség van a módszertanra, illetve a gazdasági irodalomra, és szeretném, hogyha átláthatóan végrehajtanák ezt az új politikai eszközt, hiszen ez nagyon fontos ahhoz, hogy tovább tudjunk haladni. Ezért arra sürgettem az Európai Bizottságot, hogy biztosítsa azt, hogy mindenfajta fölvizsgálat az eszköz működésével kapcsolatban az jusson el az Európai parlament és a tanácshoz is, és egyenlő arányban kezeljék ezt ott. Köszönöm. Köszönöm szépen az Európai Bizottság nevében, Oli Réné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők! A megerősített gazdasági kormányzás és a Sixpack most már hatályba lépett, konkrétan tegnap. Éppen ezért ennek most már a megvalósítására kell koncentrálnunk. Fiskális oldalról már gyors és hatékony előrelépést tapasztaltunk. Makrogazdasági oldalról viszont fel kell még gyorsítanunk a történéseket. Nagyon örülök az állásfoglalási indítványnak, az eredménytáblával kapcsolatban a makrogazdasági egyensúly hiány tekintetében. Köszönöm szépen ezt a szobeli választ igénylő kérdést. Itt tulajdonképpen nem egy kérdésről van szó, hanem kilenc kérdésről. Még két perc és hét másodperc áll rendelkezésemre, megkísérlem a válaszadást erre a kilenc kérdésre. Mint ahogy a bizottság már ismeri a tanács véleményét, ez egy novemberi dokumentum. Ezen kívül az Európai Rendszerkockázati Testület véleményét is megkaptuk novemberben, így most már lehetőségünk van arra, hogy mindenféle késlekedés nélkül elindítsuk az eredménytáblát, méghozzá a demokratikus alapelvek maximális figyelembevételével. A végleges eredménytábla tulajdonképpen a riasztási mechanizmus része lesz, ezt valószínűleg januárban lehet majd elfogadni. Januárban vagy februárban az Eurogroup és az ECOFIN is megvizsgálja majd ezeket a javaslatokat a bizottság egy igen átfogó felülvizsgálatot fog elindítani azon tagállamok esetében, amelyeknél szükség van erre. Ez a méreható vizsgálat a mikrogazdasági, makrogazdasági egyensúly hiányt fogja megnézni, illetve az adott tagállamok irányába ajánlásokat fogunk megfogalmazni. Nézzük a fiskális, illetve a makrogazdasági megközelítés közötti különbséget, illetve a fizetési mérleg hiánya kapcsolatos eljárásokat. Mindegyik preventív jellegű, de a makrogazdasági egyensúly hiány vizsgálata a prevenciónak még egy korábbi fázisa, mint a fiskális fellépések. Ezt már láttuk abban az esetben is, amikor Írországot vagy Spanyolországot vizsgáltuk. A közfinanszírozás a válság előtt mindkét országban jól működött, egészséges volt, de amikor a válság teljes erejével lecsapott, akkor a fizetési mérleg hiány nagyon nagyra növekedett, illetve fiskális válság indult el, és a reálgazdaság nagyon komoly süllyedésnek indult, a munkanélküliség növekedett, ismerjük ennek emberi és szociális negatív hatásait. A fiskális vizsgálatok tulajdonképpen mindig számszerűsíthető adatokat tartalmaznak, még a makrogazdasági egyensúly hiány egyfajta átfogó közgazdasági szempontú értékelés, amely inkább kvalitatív jellegű, nem pedig kvantitatív. Ez a méreható vizsgálat rendkívül fontos most a válság fényében. Meg kell néznünk azokat a tagállamokat, ahol nagyon komoly a makrogazdasági egyensúly hiány, és minden tagállam számára külön fókuszált ajánlásokat fogunk kidolgozni. Nagyon fontos egy megfelelő előrejelzési, riasztási mechanizmus, és azok a gyors intézkedések, amelyek megelőzhetik ezeknek az egyensúly hiányoknak a kialakulását, illetve elmélyülését. A következő kérdések arra vonatkoztak, hogy a tagállamok számára az egyenlő bánásmódot hogyan lehet megvalósítani, illetve a tagállami fizetési mérleg vizsgálatok hogyan működnek, és hogy ezeket hogyan lehet felhasználni a riasztási jelentésben. A bizottság a szeptember 28-i nyilatkozatához tartja magát. Ez azt jelenti, hogy a makrogazdasági felügyelet azokat az országokat taglalja, amelyeknek nagy fizetési mérleg hiányuk vagy többletük van, és természetesen differenciáltan közelítjük meg a kérdéseket, megnézzük, hogy milyen korrektív intézkedésekre van szükség, illetve hogy mennyire sürgős a fellépés. Elnök asszony, tisztelt parlamenti képviselők, végezetül szeretném még azt is elmondani, hogy mind a 27 tagállamot meg fogjuk vizsgálni, így mind a 27 tagállam megismerheti majd a felügyeleti jelentés eredményeit, és ezt felhasználhatja a saját helyzetének javítására. Az Egyesült Királyság is szeretne részt venni ebben a munkában. Mi mindenképpen szeretnénk, hogyha teljes mértékben részt vegyenek a munkában, mi mind a 27 tagállammal szeretnénk együttműködni ugyanis azért hoztuk létre az eredménytáblát, hogy az Európai Unió egészét, illetve annak minden egyes tagállamát ez segítse. Sokszor elfelejtjük ezt a nagyon komoly vitákban, de mindenképpen Európa egészéért dolgozunk. Köszönöm szépen, most pedig a frakciók nevében felszólalók következnek, és mindenkit kérek arra, hogy tartsák be a felszólalási időt, hiszen át kell adni még a Szaharov díjat is, és meg fogom önöket szakítani, hogyha sokáig beszélnek. Dorfman úr következik az LPP e nevében pontosan két percre. Tessék. Tisztelt elnökasszony, tisztelt kollégák! A parlamentben nagyon sokáig foglalkoztunk a e, sixpack-kel, a hatos csomaggal, és e, a, emiatt is nagyon fontos az, hogy a tagállamokban felismerjük azt, hogyha gazdaságilag valami nem jól zajlik. Az Európai Parlament mindig is előtérbe helyezte az eredménytáblát, és amellett döntött, hogy, hogy alapvető pontokat szabályoz, szabjunk meg. Úgy gondolom, hogy a meghatározott paraméterek nagyon fontos utat jelenthetnek abban, hogy elérjük ezeket a célokat. A politikai vitáink során itt az Európai Parlamentben sokat beszéltünk a hatos csomagról, de úgy vélem, hogy egy ilyenfajta szimmetrikus megközelítés nem helyes, hiszen az Európai Unió nem egy önmagában zárt és bilaterális piac, hiszen vannak olyan országok, ahol sokat exportálnak, valahol kevesebbet, és ezért úgy gondolom, hogy azon országok hely, helyzete, akik nehéz helyzetben vannak most, függenek azoktól az országoktól, akik sikeresek az egységpiacon. Ez azt is jelenti, hogy azok az országok, akik nem végzik el a házi feladatokat, az rosszulhat ki a többi országra is. Az eredménytábla mindenképpen fejlődni fog, ehhez még időre van szükség, új indikátorokat is meg fogunk szabni a jövőben. Az Európai Parlament ezért úgy döntött, hogy az a feladatunk, hogy figyelemmel kísérjük ennek a fejlődését, és megítéljük ezt, és ezt meg is fogjuk tenni, biztos úr. Az EPP úgy gondolja, hogy a bizottság javaslata használható és hasznos, és örülök annak, hogy az elnök megszakítja a felszólalót, lejárt az ideje, most pedig a szocialisták nevében Podimata asszony következik két percre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt bizottsági alelnök úr. A tegnapi Financial Times-ben volt egy nagyon érdekes cikk arról, hogy a legutóbbi csúcson született megállapodás miért volt sikertelen. Úgy gondolom, hogy több olyan dolog van, amivel az, e- az Európai Parlament, illetve a szocialista frakció már régóta foglalkozott. Tehát nem vagyunk eléggé produktívak a fegyelmezettség kapcsán, egyértelműek az egyensúlytalanságok, és pontosan Németország példáját szokták emléget, emlegetni. Itt az elmúlt évben 5,7%-os GDP volt, akkor a növekedés volt, ez nagyobb volt, mint Kína. Azt mondják, hogy a cikkben, hogy a megállapodás nem lesz sikeres, mert nem magyarázzák azt el, hogy a Németországból származó többletet hogyan lehet elosztani, és a déli országok, de nem csak ezek, kapcsán a, a költségvetési figyelem korlátozott fog maradni. A makrogazdasági egyensúlytalanságok kapcsán nem szabad, hogy egyensúlytalan legyen a megalapodás, és arra kell sürgetni, hogy eh, a fiskális eh, uniót megvalósítsanak. Az Európai Bizottság nem csak a többletországokat, hanem a hiányországokat és arra kell sürgetni, hogy szímekre jön létre az elnök, megszakította a felszólalót, elmondtam, mondja az elnök, hogy senkinek nem adok plusz időt, az ALDE frakcióban Haglund úr következik. Thank you, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy vélem, hogy a biztos már elég jól elmondta, hogy egyáltalán miért van szükség erre a makrogazdasági felügyeletre, ugyanis a válság egyértelművé tette, hogy az európai gazdaság forog kockán, az európai gazdaság egészsége mindenképpen egészséges fizetési mérlegen kell, hogy alapuljon. Hát nem tudom, hogy használhatom-e itt a házon belüli zsargont, ugyanis mi mindig azt mondjuk, hogy a magrogazdasági egyensúly felügyelete egyelőre megfelelőképpen zajlott és megfelelő eredményeket hozott. Én személy szerint meg vagyok győződve arról, hogy a bizottság kezdeményezése jó, és ezt a frakcióm is támogatja. Nagyon fontos, hogy megjegyezzük ugyanakkor, hogy a makrogazdasági felügyeletnek ez csak az alap lépcsője, ez csak a kezdete, és az eredménytábla a továbbiakban is nagyon fontos szerepet játszik majd. Tulajdonképpen az eredménytáblát egyfajta riasztási mechanizmusnak tartjuk, és a makrogazdasági felügyeletnek a továbbiakban is megfelelőképpen folytatódnia kell. A bizottság indította el ezt a kezdeményezést, de azért ne feledjük el, hogy a legfontosabb szereplők nem a bizottság részéről, hanem a tagállamok részéről indulnak el, ugyanis a tagállamoknak kell majd a bizottságtól kapott ajánlásokat végrehajtani, tehát a legfontosabb szereplő mindenképpen a tagállami szereplő, ezt kívánom hangsúlyozni. Végezetül pedig szeretném elmondani, hogy a hatos csomag, a six-pack most ezen a héten már hatályba lép, illetve lépett, és én is úgy vélem, hogy a válság megoldásának ez fontos eszköze lesz. Köszönjük, hogy a bizottság ilyen komolyan fellépett ebben az ügyben. Köszönöm szépen, nagyon jól betartotta a felszólalás idejét, Lambrecht úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr, a politikában, mint az általános életben a bizalom mindennek az alapja, és ez az, amit elárultak önök, ön, illetve az főigazgatósága és miért, és miben. Ugyanis az Európai Parlamentnek le kell mondania a tekintetben, hogy a mutatókat felállítsák, és ehelyett az úti terv született meg. Jó, rendben, lemondtuk ezekről, de az úti terv előírta azt, hogy kikérjék a véleményét a parlamentnek, már pedig a főgazgatóság nem így járt el, és akkor, amikor a tanácsról együttműködve létrehozták a kis gyermekdedüket, akkor csak utólagosan tették fel a parlamentnek a kérdést, hogy elégedette, elégedette a parlament ezzel. Ezt nem tudom elfogadni. Ez olyan, mintha gyakorlatilag kirekeztettek volna minket ebből a házasságból. Na most, világos az, hogy az, hogy szuficites egy ország vagy sem, deficites, ez két külön dolog, de a többletekkel kapcsolatosan gyakorlatilag önök úgy nyilvánulnak meg, mintha ez nem lenne veszélyes. Márpedig a szuficitek is veszélyesek ugyanannyira, mint a túlzott hiány hiány, és ugyanúgy kell ezek a tudat szuficit ellen is fellépni. És végezetül. A főigazgatóság ugyan azon rögeszme ha, ö, útján ö, halad, a béreket támadja, mint hogyha a bérek magyaráznának meg mindent, azok lennének a magyarázatok alfától omegáig. Nem vagyunk Kína. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Klóte úr következik. Öné a szó az Egyesült Baloldal nevében egy percre. Igen, köszönöm szépen. Tegnap óta, kedves kollégák, életben van az új felületi rendszer a gazdasági egyensúlytalansággal kapcsolatban. Milyen fejleményeket lát majd veszélyesnek a bizottság, milyeneket kell majd korrigálni a bérbek növekedése 3%-os az euró országban évente, ez probléma a bizottság számára, viszont a bérek csökkenése nem gond. Tehát az olcsó munka az nem gond a bizottság számára. Tehát a kereskedelmi partnerek kárára érjük el a jólétet, és eh, lehet, hogy ki tudjuk eh, zsákmányolni a munkavállalóinkat, viszont nem leszünk így sikeresek. Még egy példa az eredménytáblából. Az exportok csökkenését szankcionálni kell, hiszen a növekvő világkereskedelemmel Európa exportja csökkenni fog, azokat az összeget mondhatjuk tehát, akik a világgazdaságban részt vesznek. Tehát szerintem mindenképpen át kell tekinteni majd ezt az eredménytáblát. Köszönöm szépen! ti úr egy percre. Presidente, colleghi. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, szabályokról beszélünk a mai napon, olyan szabályokról, amelyek remélem, hogy majd valóban megszülettek azon megállapodás után, amelyet Franciaország és Németország kötött. Na most, hogyha létrejönnek szabályok, amelyek a makroökonomiai egyensúly hiányt hivatottak megakadályozni, és ez nagyon jó, de hogy ezek már korábban jöttek volna rétre már ö, a Maastrichti szerződés idejében, akkor nem szerep, ö, szembesülnénk a jelenlegi problémákkal. Franciaország és Németország is ö, a nem betartói között volt a maximális értékeknek, a mutatóknak. Azaz azt mondanám, hogy most arra van szükség, hogy tovább lépjünk, és mindenkit ugyanolyan bánásmód alatt já, ö, vizsgáljunk meg valamennyi tagállamnak, ugyanolyan méltósággal kell tudnia fellépni, és a szabályokra pedig mindenkinek kell tölteni, mindenkinek be kell tartani azokat. Köszönöm szépen, most pedig a Catch the Eye eljárás következik. Öten fogják megkapni a szót, persze többen jelentkeztek viszont nem tudok több embernek megadni a szót. Kutász úr az első. de pentru supravegherea de... Köszönöm szépen, elnök asszony. A makrogazdasági egyensúly hiány eredménytábla megfelelő eszköz arra, hogy a szociális és gazdaságpolitikákat összehangoljuk, és a tagállamoknak segítsünk. Az egyensúly hiány nagyon sok tagállamot érint, és itt a hiányról, illetve a többletről egyaránt beszélek a fizetési mérleg tekintetében. A fizetési mérleg többlet szintén problémát okozhat, ugyanis akadálya lehet az egészséges gazdasági politikák megvalósításának. Én úgy vélem, hogy a tagállamok versenyképességét mindenképpen segíteni kell, de ezek az intézkedések nem feltétlenül segítenek minket, és nem feltétlenül segítik a polgárokat. Inkább a infrastruktúra fejlesztésre és zöld technológiákra kellene koncentrálnunk, ettől lesz jobb a gazdaság. Figueiredo asszony, következik egy perc. Elnök asszony, köszönöm szépen hatályba lépett a gazdasági kormányzási csomag. Ennek az alapgondolata az volt, hogy megfelelőképpen segíteni tudjuk a gazdaságot, de sajnos, amikor a kapitalista érdekek érvényesülnek, akkor csak növekedni fog a munkanélküliség és a szegénység. Ezek az intézkedések egyértelműen mutatják, hogy nem teszünk semmit a bérek csökkenése és a munkavállalók kihasználása ellen. Pedig a szociális Európának inkább ezzel kellene foglalkoznia. Amit most teszünk, azzal egyszerűen csak alássuk azokat a lehetőségeket, amelyek a legnehezebb országokat segítenék, hogy kilépjenek a válságból még meg is büntetjük ezeket a kiszolgáltatott országokat, és véleményem szerint ez teljesen elfogadhatatlan, ez így nem demokrácia. Köszönöm. Obermeyer úr egy percre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! Vehemensen felszólalok a többlettel szemben, amelyek nem megfelelő rendszerben jelennek meg. A tíz indokátor a makrogazdasággal szemben látható és pervez lenne ezt leközdeni. A növekedés nem lehet tervezhető, és úgy gondolom, hogy az erősebb országoknak már régebb óta összedült volna az eurózóna. a pénznemnek tükröznie kell egy ország gazdasági erejét, ez a tervgazdálkodás nem fog működni Hollandia, Luxemburg, Franciaország, Németország, ez egy dolog. Köszönöm szépen. Pendegászt úr kapja meg a szót egy percre. Csak remélhettem azt, hogy ez az út, va- valóban megfelelő lesz az egész Európai Unió számára. A perifériális országok majd deflációt láthatnak, és azt láthatják, hogy a versenytársak az olcsó munkaerőt fogják választani. Nincsenek jó megoldások a problémáinkra, viszont az eurózónának súlyos gazdasági problémákkal kell szembenézniük a legutóbbi politikai felemények miatt is, például a hatos csomag miatt. Hol van a szolidaritás ebben a megállapodásban? Reformokra van szükségünk, amely minden állampolgárnak a javára válik. Köszönöm szépen, Páska úr következik. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnökasszony! hogy a makrogazdasági egyensúlytalanságot el lehessen kerülni, egy figyelmeztető mechanizmust hoznak létre, és azok az országok, ahol többlet vagy hiány van, ezek az országokat figyelmeztetik, létrehoznak egy eredménytáblát a gazdasági irányítással, fontossá válik ez az eredménytábla, és ügyelni kell arra, hogy valóban objektívek legyenek ezek az adatok. Úgy kell az adatokat felvinni az eredménytáblába, hogy ne lehessen az eredményeket kreatív módon befolyásolni. A bizottságnak mindig korrektív megoldásokat kell alkalmaznia, mert csak így lehet jó eredményt elérni.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 nagyon komoly pénzügyi ö, kérdésre hivatkoztak. Azt gondolom, hogy, és emlékeztetek arra, hogy ebben a médiumban az eurózóna nem úgy jelent meg, mint egy kis nyitott gazdaság, hanem az az érzésem, hogy néhány kommentátor úgy véli, hogy az eurozóna az egy nagy-nagy gazdaság, és ez egy nagy, nyitott és nem zárt gazdaság, ahogyan sokan nevezik, és ennek nagy része igenis a világ többi részével, harmadok országokkal kereskedik, és az EU GDP-jének nagy része ezen a kereskedelmen keresztül valósul meg és ez a makroökonómiai egyensúlytalanságokat is magyarázza. Az a jogszabály, amiről beszélünk, ez egy okos szimmetriára törekszik, és a felügyelet kiterjed mind a deficitre, mind pedig a többletre, azonban világosan aláhúzza, hogy nagyon fontos mi hamarabb csökkenteni a nagy hiányokat, és sokkal nagyobb felelősséget kell mutatni. Felhívom a figyelmet arra a jelentésre, amikor a, ami a harmadik cikk kettes ponttal kapcsolatos, és itt arról van szó, hogy a, ha a tagállamok ö, folyó fizetési ö, mérlegének nagyon nagy a deficitje, ugyanakkor vannak olyan tagállamok, ahol ez a mérleg többletet mutat. És ez egy nagyon hasznos vita volt, és a makro ökonomiai egyensúlytalanságokat ki kell egyenlíteni. Folytatjuk a párbeszédet az Ekon bizottsággal. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Én is köszönöm, biztos úr, nagyon szépen köszönöm. És akkor akkor a vitát ezennel lezárjuk, és a szavazás holnap 11 óra 30-kor lesz majd erről a dossziéről. Köszönöm szépen.